hogy segítse elő a párbeszédet a visegrádi csoport országai között. Nos, tudni szeretném, hogy mi az ön megítélése szerint Közép-Európa sajátosság, miben rejlik ez? López Aguilar úr. Grazie, Presidente. Prime Minister Pellegrini, thank you for being here and thank you. Pellegrini miniszterelnök úr, köszönöm, hogy kifejtette hogy ön támogatja a szociális Európát, a foglalkoztatási programokat. Ezek által lehet Európát újra beindítani. Sok sikert kívánok önnek ehhez, illetve a szlovák elnökség elkövetkezendő munkájához. Tegye valóban középpontba a korrupció ellenes harcot, a szociális ügyeket, tudják le ezt az otthoni gyilkosságos ügyet, és nézzenek messzebb, ön itt azt kellett, hogy hallja itt a mi körünkben, hogy itt ö, le akarjuk zárni határainkat a sariával, az iszlamizációval szemben. Ö, ön ezt az állítást hogyan ö, értelmezi? Ugyanígy fogalmazna, ö, elfogadja -e ezt a fajta általánosítást, egyes vallások kizárását? Szerbeti képviselő kapszót. Meine Antwort, Herr Ministerpräsident. Miniszterelnök úr, a kérdésben benne van a válasz. Macron elnök felrázta Európát, amikor azt mondta, és ön is azt mondja, hogy szociális Európára van szükség, ahol az emberek biztonságban élnek, szociális értelemben azonban a szociális jutatások a jóléttől függnek, a jólét azonban nagyon különböző szinten van az Európai Unió államaiban. Hogyan lehet akkor egységes szociális biztosítást adni mindenkinek, hogyha óriásiak a jóléti különbségek? Ez egy súlyos probléma, és ezt nem szabad a szőnyeg alá seperni. E, igazságtalan az újraelasztás rendszere. Macron urat idézném. Macron azt mondja, hogy az euró nélkül nem lehet a pénzügyi tőkekapitalizmusnak ellenállni. aki az Európai Uniót megosztja, és az egységes pénz ellen ágál, az állítólag alássa az Európai Unió. Stahovszki képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm miniszterelnök úr. Három részre osztom a felszólalásomat. Először is azt gondolom, hogy el kellene mondani, hogy hogyan látja a Szlovákia jövőjét. El kellene mondani, hogy hogyan látja a Szlovákia reformjának ügyét és a közös agrárpolitika reformjának az ügyét tudnia kell, hogy milyen nehéz helyzetben vannak a hegyi gazdálkodók. Másodszorban Vlado Riba nevét szeretném Vlado Ribár nevét szeretném említeni. Ő egy gazdálkodó volt, amikor Pozsonyba utaztunk, találkoztunk velem, és a rendőrség arról tájékoztatott bennünket, hogy öngyilkosságot követett el, most pedig arról hallunk, hogy meggyilkolták. Megvizsgálják-e az ilyen ügyeket, kérdezem miniszterelnök úr. Valóban feltárják-e ezeket az ügyeket, és tájékoztatják-e majd az európai parlamenti képviselőket ezekről a kérdésekről? Köszönöm. Eh, Pellegrini miniszterelnök úr azonnal válaszolni akart. Kedves képviselő úr, nem fogjuk tolerálni az ilyen az ilyen vádaskodást. Ez egész egyszerűen hazugság, amit ön mondott. Ribár urat említettem, és azt a benyomást keltette, mintha megölték volna, mégpedig a mezőgazdasági ügyek okán. A következőt válaszolhatom. Azt mondom, amit, a, azt idézem, amit a fia mondott. Azt mondta, Ribár úr, urat mások kizsákmányolták, Ribár úr ügyét mások kihasználták politikai célokra, és visszautasítja, mondja a fiam, hogy az öngyilkosságú gyilkosságként állítsák be, és politikai célokra használják ki Ribár úr emlékét. Kérem tehát, hogy ne terjesszenek rémhíreket Szlovákiáról, ezt nem engedem meg, sehol sem engedhetem meg. Én a Csehköztársaság, vannak a Csehköztársaságban is ügyök, erről sem hazudoznék én. Nos, ami a mezőgazdasági támogatásokat illeti, említettem ezt, és azt mondtam, hogy változásokra van szükség annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy ne azokat támogassuk, akik csak otthon ülnek, ölbetett kézzel, és a terület alapú támogatásból gazdagszanak. Mások meg éjszakától nappalig dolgoznak, és szegények maradnak, elszegényednek. Ami pedig az északi áramlat kettőt illeti, sok szép szót hallottunk arról, hogy olyan kell segíteni Ukrajnát. Nos, hát ez egy jó példa, hogy hogyan kárt, okozhatunk kárt szándékú, szándékosan kvázi az ukránoknak. Idén télen Szlovákiából szállítottunk gázt Ukrajnába azért, hogy az energiaellátás biztonságát megteremtsük. Mi adtunk ukránoknak földgázt. Szóval hogyha az ukránok ügyével akarunk, komolyan gondoljuk, hogy törődünk Ukrajnával, akkor például nem lehet megkerülni az országot a gázvezetével. Nagyon sajnálom, hogy az európai ügynökségek, amelyeket említették, az ő hangjukra nem figyelnek, mert pedig két ügynökség is volt, aki azt mondta, hogy olyan, vagy két ügynökséget olyan tagállamba akartak elhelyezni, ahol még nincsen ügynökség, de mi történt? Mind a két ügynökség az úgynevezett régi tagállamokba került, ahol már vannak európai ügynökségek. Úgy gondolom tehát, hogy a megosztottságnak véget kell vetni, de ezek konkrét példák arra, hogy a megosztottság még mindig fennáll. Mit gondoljanak tehát az Európai Unió eh, ezen országaiban élő állampolgárok? Tomasics képviselő. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt! Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Nagyon örülünk annak, hogy hozzájárult a táplálásához, színesétételéhez, különösen európai perspektívák tekintetében. Ön, ahogy mondotta, a dolgok nem mindig mentek könnyűen. Az út időnként rögös volt, de Szlovákia most már fejlettebb állapotban van, mint akkor, amikor elnyerte a függetlenségét. A saját sorsát az embernek kézbe venni, azt jelentette, hogy a szlovák emberek felvették az ütemet, és mindent megtettek, hogy az életük jobbá váljon, és jobb útra kerüljön az országok. Most ön egy politikai, elmélyültebb integrációnak az élén van, és arra törekszik, hogy Szlovákia sorsát erősebb embereknek a kezébe próbálja tenni, ez igazából az, amit plusznak lehet elkönyvelni, ez az a többség, ez az a több Európa, amelyet kívánatosnak tartunk az európai léptékben. Tehát ez teszi lehetővé, hogy a kisebb államok, akárcsak Szlovákia, akárcsak Horvátország védelmezik saját érdekeiket. Úgy gondoljuk, hogy a brüsszeli politikai koncentráció nem leheteti vissza azon törekvéseket, amelyeket Pozsonyban megfogalmaznak. Köszönöm szépen. Sulik képviselő. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, miniszterelnök úr. Szlovákiainak sok baja van, a maffia és a korrupció csak egy ezek közül. A problémák többsége nemzeti szinten oldható meg. Ez egy kormányzati feladat, a feligasságos jogszerű választások által megválasztott kormány feladat, hogy megoldja ezeket. És amint egy szuverén állam ügyeibe bele szólnak, mint ahogy itt most Papa Demolos úr megpróbálja kioktatni a szlovák kormányt a migráció kérdésében, az nem fog működni. Más kérdés, hogy a jogállamiságot minden eszközzel ki kell kényszeríteni, és ide tartozik viszont a meggyilkolt újságíró gyilkosainak megbüntetése. Ami a kelet-nyugati megosztottságot illeti, nézzük meg, hogy ki tisztile, tiszteli jobban az Európai Uniót. Az Európai Unió állítólag mindenkinek ugyanilyen elvek alapján ugyanúgy osztja a pénzeket állítólag az Európai Bizottság mindenkit egyformán kezel. Nos, akkor nem lenne megosztottság, hogyha ez tényleg így lenne. Léhez képviselő. Premier, herzlichen Dank, dass Sie sich so stark für ein sozial... Köszönöm szépen, hogy a nemzeti alapbérek ügyében szólalt fel. Juncker elnök is szólt erről. Németországban az SPD hajtotta végre ezt a programot, és a szociáldemokraták Európában akarják megvalósítani ezt a problémát. Ám a konzervatívák hátat fordítanak Junckernek, Kramp Karen Bauer asszony a nemzeti minimálbérek ellen szólalt fel múlt héten. Mi ezzel nem értünk egyet. Még azt is ki szeretném hangsúlyozni, hogy az európai ö, alapértékek, a jogállamiság és a sajtószabadság és a vélemény, a szólásszabadság értékei nagyon fontosak, már pedig a visegrádi csoportban ezeket mintha nem tartanak tiszteletbe. Kérem önöket, hogy önt, hogy Magyarország és Lengyelország irányába ezt tegye világosra. Közösen meghaladtuk a szocializmust, a ö, államszocializmust tartsuk, őrizzük most már meg a közös értékeinket. Köszönöm. Skripek képviselő. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök úr, miniszterelnök úr. Meg szeretném köszönni, hogy bemutatta a jövőképét, egyetértek azzal, hogy Szlovákia az Európai Unió felelősségteljes partnere kell, hogy legyen. Sikerünk az Európai Uniós integrációtól és a NATO struktúráitól függ. Szlovákia, ahogyan említettem, az Európai Unióban szeretne élni, de biztos-e abban, hogy például az állampolgárok még több Európát akarnak, mondjuk az Európai Közös Hadsereget, vagy az Európai Szociális Pillérügyet. Én az ECR parlamenti képviselője amellett vagyok, hogy a szubszidiaritás elvét érvényesítsük Európában és a tagállamokban. Az Európai Unió reformjának ügyét támogatjuk, annak érdekében, hogy a tagállamok jogát jobban biztosítsuk, és ne vegyük el az egyes tagállamoktól az őket illető jogokat. Szlovákia alapértékei tiszteletben tartandóak, és ezek az alapértékek megerősítik az Európai Uniót. Egy olyan közös jövőn kell dolgoznunk, amelyben a béke és a stabilitás létrejön. Lezártuk a KCDI felszólalás körét, megadom Pellegrini úrnak, a szlovák miniszterelnöknek a szót, hogy válaszoljon az utolsó kérdésekre. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, alelnök úr, köszönöm a bizottságnak is és a parlamentnek is ezt a mai alkalmat. Hölgyeim és uraim, mielőtt rátérek a zárszóra, egy dolgot még kiemelnék. Mi Szlovákia szerepe az Európai Unión a Visegrádi négyek körén belül? Nos, úgy érzem, hogy a fő szerepünk, az én szerepem abban áll, abban az egyetlen dologban, hogy hazáink népei jól éljenek, békében éljenek, jólétben éljenek. Ez a fő feladatom miniszterelnökként. Ezért kelek föl reggel, hogy a lakosaink békében, jólétben éljenek. És amikor ezen belül, ezen átívelő célon belül részproblémákról beszélünk, feszültségekről beszélünk, megosztottságról beszélünk, akkor ezekből konkrét feladatok adódnak. Például az, hogy hogyan lehet az európai polgárokat eh, rávenni arra, hogy a valós problémákkal foglalkozzanak, hogyha nincs munkájuk, ha nem tudnak megélni nyugdíjasként, és ne a szimbolikus problémákkal. Ha valós problémákat megoldjuk, akkor láttuk el jól a feladatunkat, és akkor szolgáljuk a békét és a jólét ügyét. Örömmel tölt el, hogy hazámban, Közép-Európában, a térségben az emberek jobban, jobban élnek, mint évtizedekkel előtt, Szlovákia pedig gazdaságilag szárnyal, a jólét növekszik. Köszönöm, hogy ezt önök lehetővé tették együttműködésükkel. És aki pedig itt Szlovákiát barátként kritizálta, konstruktív módon kritizálta, azoknak civilizált módon próbáltam választ adni. Összességében pedig azt szeretném mondani, hogy az Európai Unió Szlovákia számára az otthon a béke a jólét garanciája, és tudatában vagyunk annak, hogy nekünk ezen belül mi a szerepünk, feladatunk, ugyanakkor a problémákat nyíltan szóvá fogjuk tenni a jövőben is ami az európai projektet illeti. Vannak közös kihívásaink, környezeti, társadalmi, természetűek, és ezekben nyilván közösen kell fellépni, egységesen. A technológiai fejlődés gyakran elhúz mellettünk. Lemaradunk a világ egyes régióitól, ha ezt nem kezeljük prioritásként. És még egyszer a kohéziós politikáról. A kohéziós politika azért fogalmazódott meg sok évvel ezelőtt, hogy a régiók közötti különbségeket enyhítse. A kohézió nem csoda fegyver, és nem szabad politikai játszmák eszközeként felhasználni. Európa régiói között ugyan csökkent az egyenlőtlenség, de ez a folyamat lelassult. A kohézió továbbra is aktuális kérdés, mindaddig, amíg a regionális különbségek teljesen meg nem szűnnek, de legalább a fájdalom küszöbön belül meg nem szűnnek. És sajnos ez még megoldandó feladat. Úgyhogy a kohéziós politikának nagyon is megvan a maga értelme a jövőben is. Szerintem a jövő vonatkozásában a fő feladatunk, hogy a kormányzás közelebb kerüljön a polgárokhoz, nemzeti, európai szinten egyaránt, és hogy a polgárok érdemben valós kérdésekről gondolkodjanak és szavazzanak. Eh, ahhoz, hogy ez hazámban így legyen, én igyekszem mindent megtenni, konstruktív hang szeretnénk maradni Európa kórusában. Köszönöm szépen, hogy meghívtak és meghallgattak ma. Thank you very much. Köszönjük szépen. Miniszterelnök úr, néhány percre felfüggesztjük az ülést, ezután pedig folytatjuk a szavazással. The President! Az elnök. Colleagues. Képviselőtársaim, jó napot kívánok, kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét, elkezdjük a szavazást. 30 másodpercen belül. Uh, Elkezdjük a szavazást. Képviselőtársaim, kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét. Az első jelentés. Úgy látom, ügyrendi felszólalást uh, kér valaki. Pitcher asszony? Vorrei porre, prima di passare i voti all'attenzione di questo Parlamento,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 la sua autorevole voce tramite la voce autorevole del presidente di questo parlamento debba esprimersi immediatamente in merito ad una condanna assoluta verso questa vergognosa ezt a gyalázatos ítéletet ítéljék el, és azonnal követeljék feltétel nélkül az, ennek az embernek a szabadonbocsátását, bocsátását, hiszen Iránról újra kiderült, hogy a nők jogait lábbal tiporják ebben az országban, és ez elfogadhatatlan. Thank you, madam. We, we have taken note of... Köszönjük szépen felvetését, és át továbbítjuk ezt az elnöknek. Most pedig elkezdjük a szavazást. Kavada úr jelentése, Monika Holmeyer mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem mellette ellene tartózkodás. Ezt elfogadtuk. Következő jelentés. Bocsánat, kéri a szót, tessék, parancsoljon önél szó. Merci, Madame le Président. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, bűnügyi ügyekben nem szabadna, hogy felfüggesztünk bármilyen féle parlamenti immunitást. Márpedig pedig Le ügyében, Zsadöpen ügyében ezre van szó, egy politikai persekúcióról ideológia alapon szavaznak. Ha ezt teszik, akkor tizedik alkalommal szavaznak a tekintetben, hogy felfüggesztése kerüljön a mentennél jog a Jean Le Pennek. a elnök közbeszól, az parlamenti asszisztensek tekintetében elnök megszakítja a hozzászólót. Elnök, azt mondom, képviselőtársam, szavazni kezdünk. Nem vitázunk itt most. We will now vote. on... Kollégák, Jean-Marie Le Pen parlamentemi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem. Valaki még kéri, kéri a szót? Kavada úr, tessék. Mr. Kavada, you have the floor. Önig a szót, tessék. Oh, c'est très rapide. Nagyon rövid leszek, köszönöm szépen, elnök asszony. Akkor, amikor a dolgokról beszélünk, akkor legyünk pontosak, és nem szabad, hogy összevetéseket üljük, amelyek teljesen megalapozatlanok. Holmeyer asszony saját maga igényelte, hogy egy egészen banális közúti baleset tekintetében a fentelmi joga felfüggesztése kerüljön. Tehát nem tudok elfogadni egy ilyen párhuzamot, amely elhangzott. Köszönöm szépen. Thank you for that. Köszönöm szépen hát a tisztázó megjegyzést, tehát szavazunk most Jean-Marie Le Pen parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem mellettem, ellene, tartózkodás. Ezt pedig elfogadtuk. másik jelentés, szintén mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérem, Dominik Blinté mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Mielőtt tovább megyünk a következő napirendi kérdésre, Tomasics asszony kért szót, tessék. Elnök asszony, a parlamentünkben minden nap hallunk nagy tervekről az Európai Parlament jövőjéről, illetve Európai jövőjéről, költségvetésekről, ambíciós keretekben, az Egyesült Államok Európában, hatalmas nagy ötlelképzelések, de hát mindez mire utal a gyakorlatban. A következő parlamenti ciklusban lesznek horvát képviselők, de mégis a holland, illetve a horvát nyelv nem lesz teljes körülön használható a parlament intézményeben. A 159-es házszabály kimondja ugyanakkor azt, hogy lehetőség van ö, ö, arra, hogy az ír nyelv, a gai nyelv, a máltai nyelv, illetve a a horvátnya teljes mértékben lefedett legyen a tolmácsolás és a fordítás tekintetében, pedig a következő ciklusban nem lesz ez biztosítás. Hány századra van szükség ahhoz, hogy ö, teljesítése kerüljenek az ilyenfajta szolgáltatások. Ugye Horvátországnak csak egy hivatalos nyelve van, és a horvátok másodlagos állampolgárok lesznek és maradnak az európai üvezetben. Nos, mutassuk meg azt, hogy ezen parlamentben egységesek tudunk lenni a szoksínűségben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy sok tanács közös volt erről a kérdésről, most pedig a 159-es szabály kiterjesztéséről szavazunk a 9. parlamenti ciklus végéig mellettem ellenem tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le, nem láttam, tehát megnyitom az ellenőrző szavazást. Now closed. And that, colleagues, is adopted. Thank you. We move to the Schmidt. Elfogadtuk Schmidt jelentés, Schmidt asszony. Tessék, uram, ügyrendi kérdés? Ügyrendi? Coburn úr mindjárt megkapja a szót, de előbb engedjék, engedjék meg, hogy Coburn úr felszólaljon. Köszönöm, elnök asszony. Hogyha szatelitekkel tudjuk ellenőrizni a forgalmat, miért probléma ez az észak-hat, északír határon, szatelitákkal ellenőrizhetjük a határforgalmat. Miért nem lehet ezt Észak-Írországban megtenni, Coburn úr? Elnézést, képviselőtársaim. I'm afraid, Mr. Coburn, I don't... Coburn úr, azt hiszem, hogy ezt most nem fogom önnek tudni kifejteni. Most szavazunk, amit talán észrevette. Ez pedig egy szakmai kérdés. Asszonyom? Colleagues, allow them speak. Folytatjuk a szavazást. áruszálltási információk elektronikus módon témában. Géppel szavazunk, lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Első olvasatban ráadásul. Most a Hautala jelentésről szavazunk, az EU-Vietnám partnerségi megállapodás témájában. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Köszönöm. Lezárom azt. Elfogadtuk. Hautala asszony második jelentéséről szavazunk, az önkéntes partnerségi megadapodásról. Ez egy állásfoglalás. Megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. Most az EU-Vietnám közötti önkéntes partnerségi megalapodás jegyzőkönyvéről szavazunk, illetve nagy úr személyes adatok gépi feldolgozása során témában lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kaufmann asszony jelentése az Európa Tanács labdarúgó mérkőzéseken megvalósítandó biztonsági szolgáltatásairól. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. And we can close the vote. And that is adopted. Elfogadtuk. Assis úr jelentése az EU-Kína közötti tengeri szállítási témában. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Manescu asszony jelentés az EU-Egyiptom-EU-Mediterrán megállapodásról. Megnyitom a népszerinti szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. Manescu asszony második jelentés az EU-Türkmenisztán partnerségi megállapodás témájában. Név szerint szavazunk. Zajlik a szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Skripek úr jelentése a DNS adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről az Egyesült Királysággal. Megnyitom a népszerinti szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. Dalton úr jelentése a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer között. Ideiglenes megállapodás, a 35-ös megállapodásról szavazunk éppen, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Vagyis első olvasatban átment ez a szöveg. Második Dalton jelentés hasonló témában, López Aguilar úr ügyrendi témában kíván felszólalni? Votando, estamos votando los primeros de un conjunto. Szavazunk egy sor jelentést az európai biztonságával kapcsolatosan. És aztán a belső biztonsági alapról is fogunk szavazni itt Strasbourgban tegnap, hogy emlékeztesek rá, volt a 15. évfordulója annak a terrorista cselekménynek, amely 2004-ben, március 11-én került elkövetésre Madridban. Úgy gondolom, hogy ez egy alkalom arra, hogy kifejezzük az együttérzésünket a terrorizmus áldozataival, és hogy fellépjünk valamennyi terrorista cselekmény és fenyegetettség és fenyegetés ellen. Köszönöm nagy többséggel támogattuk is ezt a jelentést. Most tovább lépünk a következő megszavazandó anyagra. Megkapja a szót, öné a jelentés, meg is akartam adni, tessék. Köszönöm. Az 59-es szabály alapján szeretném kérni, hogy először a módosítókról szavazzunk, és név szerint szavazzunk majd a határozat elfogadásának módjáról. Köszönjük, Dalton úr! Négy évvel ezelőtt már egyszer megállapodtunk ebben a témában, a parlament nagy kompromisszumokat ajánlott föl. Én nem támogatom az előttem elhangzott javaslatot, én közvetlen szavazást kérek. Akkor most megszavazzuk a szóbeli javaslatokat, de Jong javaslatáról szavazunk a Dalton jelentés kapcsán. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Úgyhogy akkor a 104-es módosítóról közvetlenül szavazunk. Megnyitom a szavazást. Népszerinti szerinti szavazás a 104-es módosítóról. Lezárom. Elfogadtuk. Következő jelentésünk Sojdra Valszony jelentés az Európai Szolidaritási Testületről. Ezzel kapcsolatban sok bizottsági módosító született, mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk őket 197-es név szerint. Lezárom a szabadást a 197-esről. elutasítottuk. A 172-es mellette következik ellene, tartózkodás elutasítva, 53-as mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 57-es mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 199-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 174D, 191D név szerint szavazunk géppel. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk őket. 200-as módosító mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva 59-es mellette, ellene. Nem értem, mit mondanak. 59-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 175D mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 60-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 201-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 63-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 208-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 177D mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 69-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 178-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 209-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 179 mellette, 8 mellette, ellene javítja magát az elnök. 179-es valójában mellette ellene tartózkodás elutasítva. 180 D mellette ellene tartózkodás elutasítva. 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 181 D mellette ellene tartózkodás elutasítva. 87-91 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk őket. 210-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 113-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 182-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 211-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 212-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 202 név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást a 202-es módosítóról. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 118-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 213-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 184-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 203-as, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást a 203-asról, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 185-ös mellette, pontosabban géppel, lezárom a szavazást a 185-ösről, elutasítottuk. 186-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 187-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 160-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 161-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 188-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 162-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 163-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 204-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 164-es mellette, ellene elutasítva 160 ötösről így nem kell szavaznunk, 193-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 16-os mellette, ellene elfogadtuk, 166-os mellette, ellene elfogadtuk, 205-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 167D mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 195-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 168-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 206-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 169-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 207-es mellette, eh, nem, 32-es mellette ellene elfogadtuk, 207-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 170 és 190 D módosítókról szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk őket. 48-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 171-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most az egész bizottsági javaslatról szavazunk név szerint géppel. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A parlament tehát ezt a dossziét első olvasatban elfogadta. Következő jelentésünk a Nibler jelentés az EU kiberbiztonságáról. A 258-osról szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Én is. And that is adopted. Elfogadtuk. A parlament az első olvasatos eljárást ezennel lezártam. Tovább lépünk. De Castro úr jelentése az élelmiszerellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban elforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 142-es név szerint megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 143-as mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 144 mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. Ezzel az Európai Parlament az első olvasatos eljárást lezárta, és megadom De Castro úrnak a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm minden képviselőtársamnak ezt a nagyszerű együttműködést, amelyelnek segítségével sikerült ilyen nagy többséggel elfogadni ezt az irányelvet. Egy ilyen csapatjáték nélkül nem sikerült volna ezt a nagyszerű eredményt elérni, elérhetetlennek tűnt ez eleinte. Csak 11 hónap telt el azóta, hogy a javaslatot benyújtottak, és ma pedig azt mondhatjuk, hogy konkrét és világos választ adtunk a fogyasztók, a termelők és a gazdálkodók igényeire. Ez a parlament elnök asszony egy kis csodát vitt végbe, ez az első lépés csupán, most pedig az elért eredményeket kell valósággá váltani az egyes tagállamokban. Ez az az Európa, amelyet el akarunk kérni, egy olyan Európa, amely táj, támogatja a fogyasztókat és a gyengébb um, termelőket, biztosítja a termelő folyamatok fenntarthatóságát és a termékek minőséget. Remélem, ugyanolyan keményen és komolyan tudunk széles körben együttműködni majd a jövőben is. Köszönöm szépen! Thank you. We move to the report. Köszönöm, Söpflin György jelentés az Európai Polgári Kezdeményezés és Spinelli eszünkért szó. Yeah, okay. Thank you, President. I wish... Köszönöm szépen, elnök asszony. A frakcióm nevében azt kérelmezem, hogy a módosítókról az 59-es házszabály alapján szavazzunk, mégpedig név szerint. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi szöveg hiányosságokat tartalmaz, több civil szervezet jelezte ezt már, és a frakció módosítókat nyújtott be, amelyel javíthatjuk a szöveget. A módosítók fontos kérdéseket érintenek, különösképpen az egyéni online gyűjtési rendszert, illetve azt kérde, kéri a bizottságtól, hogy igazi jogalkotói follow hajtson végre a szerződés 11-es cikkének szellemében, és lehetővé teszi azt is, hogy az állampolgárok a ja, j, zajló jogalkotói kezdeményezésekhez kezdeményezéseket nyújtsanak be. Köszönöm. Köszönöm szépen. Erről név szerint szavazunk erről a kezdeményezésről. Megnyitom a szavazást. And the vote is now closed. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Ilyen módon a 61-es módosítóról szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ilyen módon a parlament az első olvasatban elfogadta a jelentést. Kulturális javak behozatalam, Moszka asszony és Daniel Dalton urak. <coughs> Dalton úr szót kér, nem kért szót? Akkor tévedtem. Akkor szavazunk 97-es módosító népszerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, az Európai Parlament befejezte az első olvasatos eljárást. A Bresszó Villand jelentésre térünk rá, a személyis adatok védelme az európai parlamenti választásokkal összefüggésben. Löbreton úr kért szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az 59-es házszabálynak felelően szeretném, hogyha név szerinti lenne a szavazás. Köszönöm. Le Breton úr javaslatáról szavazunk. Ö, nem kérte, hogy név szerint szavazzunk, úgyhogy kézfeltartása. Ki ért egy, ki támogatja Le Breton úr javaslatát, ki ellenzi ezt, ki tartózkodott, elutasítva. Ezért a hatos módosítóról szabadunk. Teljesen világos volt a többség, teljesen világos volt. A hatos módosítóról szavazunk. Please stop shouting. Let's check, because we know the result. Rend, rendben van, akkor ellenőrizzük le, bár tudjuk a végeredményt. Nézzük tehát meg, hogy mi a szavazás eredménye szám szerint. Megnyitom a szavazást, lezárom az ellenőrző szavazást. Nem hiszem, hogy a különbség az eredmény bármi mást mutatna elutasítva. I know I wear glasses, but my eyes... Tudom, hogy szemüveges vagyok, de nem vagyok vak. Hatos módosító név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az Európai Parlament ezzel az első olvasatot lezárta. Tovább megyünk kínai technológia fokozódó uniós jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetések és ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépések, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az egész állásfoglalásról mellette ellene tartózkodás. Ezt elfogadtuk. Tovább lépünk, tovább megyünk. Kalnyete asszony jelentése az EU és Oroszország közötti kapcsolatok állása. Kettes módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva hármas mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Hetes bekezdés három részben első rész név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást Elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Harmadik rész név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es bekezdés eredeti szöveg név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19. bekezdés név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes módosító első rész mellette. ellenem, tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le. A egyes módosító első részéről megnyitom a szavazást melyet lezárok most. Elutasítva. A második rész okafogyottá válik, és a 30-as bekezdésről szavazunk. Három részben az elsőről név szerint megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást.